two thousand and thirteen után cmmel. elsőnek megadom a szót a szerzőnek danuta maria hübner asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, biztos úr! A kohéziós politika reformjára került sor pár évvel ezelőtt az unió bővítésének tükrében és az új kihívások véget. Nem meglepő, hogy már 2005-ben és 2006-ban az európai kohéziós politika nagyon magas szintre került a napirendbe, segítve a versenyképességet, az energiabiztonságot, a vízfelhasználás biztonságát, a klímavédelmet, az életminőséget, és így tovább. A kohéziós politikai menetrend ben 2007 és 2013 között szerepelnek mindazok a célok, amik a 2020-as célokban is szerepelnek. A változásokra előre kell reagálni, nem pedig utólagosan, ezért a 2020-as elemző jelentés ezzel célja jelent meg. A kérdés az, hogy mi legyen, mik legyenek a prioritások 2013 után. Ma jól felkészültünk az európai élénkítő csomag is segített ebben a reál gazdasági válságból való kilépés és a hosszú távú versenyképesség elősegítése szempontjából. A szóbeli kérdésünk azonban a jövőre vonatkozik. A következő években Európánkban, Európában komoly kollektív fellépésre van szükség, tájékoztatott polgárokkal együtt, tudván azt, hogy mi minden múlik az ő döntéseikön, választásaikon. Jacques Delors egyszer elmondta, hogy az európai belső piac a versenyről szól, olyan versenyről, amely stimulál, olyan együttműködésről, amely segít, és a, olyan szolidaritásról, amely egyesít. A működőképes belső piacot elősegít az európai regionális politika, ez is ezen a három dolgon nyugszik, a versenyképesség, az együttműködés és a szolidaritás. Beszéltünk arról, hogy elő kell segíteni a mobilitási lehetőségeket az európai városokban és régiókban. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a mobilizáció különösen olyan helyzetekben nehéz, amikor hiányzik a közvetlen részvétel regionális és helyi szinten. A regionális politika megfelelt a szubszidiaritási vizsgán. A kohéziós politika az egyenlőség, a hatékonyság az alulról felfelé és felülről lefelé haladó folyamatokon alapul közös európai stratégiai célokkal és helyi rugalmassággal szükség van arra, hogy tovább lépjünk a politikai irányítás területén, vannak azonban olyan alapelvek, amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az új szerződés új értelmezést adott, és másik oldalról pedig megerősítette a szubszidiaritást, ugye a helyi regionális szintű kormányzás jelentőségét. Helyi szinten tehetünk azonban többet vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a kohéziós politika Brüsszelre és a nemzeti politikára tartozik. Hát akik ezt mondják, azok nem, nem ismerik az európai valóságot, és, a, és a, ha kizárjuk a helyi és regionális szintet, az nem igazán bölcs politikai szempontból, ráadásul veszélyes. A kohéziós politika kizárja a kizárást politikai, gazdasági, szociális és jogi szempontból ez mindenki számára hozzáférhető kell, hogy legyen. A belső piac az közös fizetőeszközünk, közös eszközünk, kölcsönösen erősíteni kell egymást. Ezek a politikák közös európai értékeink, tehát a kihívásokat ismerjük, az európai 2020-as stratégiát is megnyitottuk a nyilvános konzultáció előtt. Egyértelmű célokra és eszközökre van szükség. A kohéziós politika olyan politika, amely a fejlesztést segíti elő, amely az európai irányítás minden szintjén részt vesz, az európai polgárok érdekében. Végezetül Európának új energiára van szüksége a jövője érdekében, a megújulás érdekében, megerősödve kell kilépnünk ebből a jelen helyzetből. Az energiát honnan vegyük azonban számomra világos a válasz. Ez az energia a jogból, jogi eszközökből kell, hogy jöjjön a helyi és regionális szintről, az európai irányításból, és a közös európai célok követéséből. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. A bizottság nevében adok szót Pável Számecki úrnak. Mr. President, honorable members. Elnök úr, tisztelt képviselők! A kérdések, amelyeket meghallgathattam, valóban nagyon fontos kérdések a kohéziós politika tényleg nagyon fontos, és tudom, hogy a kérdés feltevője nagyon elkötelezett az európai integráció irányába. Ami a többszintű kormányzást illeti, a többszintű kormányzás valóban alapvető mechanizmus annak érdekében, hogy az EU politikai prioritásait végre tudja hajtani. A különböző kormányzási szintek közötti függetlenség nagyon fontos, ezt az a konzultációs dokumentum is tükrözi, amit az Európai Unió 2020-as stratégiájáról dolgoztunk ki. Tehát a többszintű kormányzás nagyon fontos, ez egy olyan kormányzási rendszert hoz létre, ami a helyi és a regionális tudást is felhasználja, és így ehhez csatolja az európai stratégiákat, összefoglalván a különböző szintű kormányzási szinteket. A többszintű kormányozás tehát erős, ezt a, regió, ezt a régiók bizottsága is elmondta 2009. júniusi fehér könyvében, amely pontosan a többszintű kormányzásról szól, és arról, hogy a kohéziós politikát mennyire segítheti elő a többszintű kormányzás, illetve hogy ez milyen jó hatással van más politikákra is. Az a két kérdés, ami arról szól, hogy esetleg a második célkitűzést megszüntessük, a 2007-2013-as időszakra azt tudom elmondani, hogy minden régió támogatható, de a 2013-as időszak utánra az Európai Bizottságnak még nincsen konkrét és hivatalos álláspontja. Ami a harmadik témát illeti, az addicionalitás elvének gyengítése. Erre azt tudom elmondani, hogy a kohéziós politika egyik alapelve az addicionalitás elve. Ez mutatja azt, hogy a strukturális alapok nem fogják helyettesíteni a tagállami finanszírozási lehetőségeket. Így tehát ezeknek valóban pozitív gazdasági hatásuk van, és ezek európai hozzáadott értéket képviselnek a kohéziós politikában. Ami a kohéziós politika regionális dimenzióját illeti 2013 után, a Lisszaboni stratégia továbbra is szeretné csökkenteni a régiók közötti különbségeket, és szeretné felzárkóztatni a leginkább lemaradott régiókat, mind gazdasági, mind pedig szociális szempontból, és a 174-es cikk területi kohézióról szóló részét is figyelembe veszi. A 176-os cikk pedig kimondja, hogy az európai alapoknak az a céljuk ebben a tekintetben, hogy a régiók közötti különbségeket csökkentsék, hogy összefogják a régiókat, és hogy segítsék azokat a régiókat, amelyek lemaradtak, és ahol az ipari tevékenység hanyatlott. Ami a regionális és helyi önkormányzati szintek bevonását illeti az európai célkitűzések végrehajtásába a 2013-as kohéziós politika keretében. Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy konzultációs dokumentumunk a 2020-as stratégiáról, amely kimondja, hogy minden érdekelt felet szeretnénk bevonni a szociális partnereket, a civil társadalmat is, és ez a dokumentum azt is kimondja, hogy a 2020-as európai előretekintésünk elmondja, hogy milyen fontos a bizottság álláspontja és a kohéziós politika. Ami a 2013-tól 2020-ig terjedő időszakot illeti, itt még nincsen formális álláspontunk, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy igenis tudjuk mobilizálni a regionális és a helyi résztvevőket a célkitűzések elérésében. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy egy fehér könyvet megjelentetünk-e a területi kohézióról egyelőre nem tervezzük a területi kohéziós fehér könyvet, ami a zöld könyvet megelőző vitát illeti, úgy véltük, hogy egy közös jogalkotási csomagot kell majd kidolgozni a 2013 utáni időszakra, és hogy ez a kohéziós jelentést is magába foglalja majd, és ez a dokumentum 2010-ben készül majd el. A következő kérdés az Európai Szociális Alap szerepére vonatkozott a kohéziós politikában. Természetesen kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést szeretnénk megvalósítani, és ebben az Európai Szociális Alap nagyon fontos szerepet játszik. Az ESA tehát folytatja a célkitűzéseit úgy, ahogy ez az új szerződés 11. címében szerepel megfelelő politikákra van szükség, és megfelelő szintekről érkező befektetésekre. Itt természetesen humán erőforrás befektetésre is gondolok, tehát a megfelelő politikai mixet, a megfelelő policy mixet kell létrehoznunk az ESZA felhasználásánál. Aztán az utolsó kérdés a kohéziós politika szerepére vonatkozott a többi EU politika viszonylatában. Úgy véljük, hogy a kohézis politika nagyon fontos, ez egyfajta befektetés a gazdaságba. A 2008-as bizottsági közlemény a kohéziós politikáról kimondta, hogy a kohéziós politika mennyire fontos a gazdaság szempontjából, illetve a Lisszaboni agenda végrehajtásának szempontjából, mind a gazdaság, mind az innováció, mind pedig az infrastruktúrák és az energia tekintetében. Úgy véljük, hogy a legfontosabb befektetések végrehajtásában be kell vonni a regionális és helyi önkormányzatokat is, és ezt a lehető legjobban kell végrehajtani a bizottsági formációk, illetve a megfelelő regionális és helyi önkormányzatok összefogásával kell ezt megvalósítani. Mondanék egy példát is a bizottsági formációk együttműködése között. Például kidolgoztunk egy kutatási és fejlesztési kézikönyvet 2007-ben ebben megpróbálunk segíteni abban, hogy a három felhasználható európai alap közül koordinált módon melyiket hogyan lehet felhasználni különböző eszközök végrehajtására. Aztán ami az ESZÁT illeti, itt meghatároztuk a megfelelő összefüggéseket a finanszírozási eszközök, illetve az európai szociális és foglalkoztatási politika között. Aztán itt van a vidékfejlesztési politika, amit szintén össze kell kapcsolnunk a kohéziós politikával. Remélem, hogy választattam a kérdésekre, és természetesen várom a vitát. Köszönöm szépen, Szamecki úr! A következőben képviselőcsoportok nevében következnek felszólalások. Elsőnek Van Nistelrooy úrnak adok kettő percben. Voorzitter, dank u wel, commissaris. Het debat van vandaag gaat... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr Biztos úr. Most a kohéziós politika tartalmi megítéléséről van szó. Egy időszakos értékelést szeretnénk. Ugye az alapok felhasználásáról beszélünk 2020-ig. Meg kell nézni, hogy hogy állunk most. Nagy meglepetésünkre azonban meg kell, hogy állapítsuk, hogy a bizottság nem hivatalos dokumentumában ez az időszakos értékelés nem is szerepel. El kell, hogy mondjam teljesen egyértelműen, hogy az új bizottság be kell, hogy nyújtsa ezt a tartalmi értékelést. Elfogadhatatlan az, hogy ez ne történjen meg. Szeretnénk a növekedést, szeretnénk a képzést, zöld gazdaságot, ahogy Barroso elnök úr is elmondta, olyan regionális politikát szeretnénk Európában most és a későbbiekben is, amely integrált, amely foglalkozik a Lisszaboni stratégiával, a klímaváltozással. Sokat teszünk ezeken a területeken a régiókban, és ezt mindenképpen támogatni is kell. Ezek a stratégiánk fő pontjai szolidaritást kell biztosítani minden régió számára. A, cél, a kettes célú régiók számára is ez nem volt igazán egyértelmű a bizottság által elmondottakból. Nem arról kell, hogy szó legyen, hogy a gazdag régiókat támogassuk. Az eszközök szektoralizációja nem igazán helyes megközelítés válsághelyzetben vagyunk. Elképzelhető, hogy milyen fontosak, ugye láthatod, hogy milyen fontosak a pénzeszközök. 2009-ben például Dél-Hollandiában az érrégióban az eszközök 100%-át lehívjuk, sőt, még többet is próbálunk az innováció és az új célokra ami 2010-et illeti jelentést készítek a regionális alapok felhasználásáról. Még egy kérdés a biztos úr felé. Elmondta, hogy a territoriális kohézióról szóló fehér könyv nem jön. Ezt azonban várjuk. Köszönöm. Köszönöm. A következőkben Konstanz Angéla Krell asszonynak adok felszólalási időt kettő és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kicsit izgalmasabb bevezetőt vártam volna a témába, mivel azt gondolom, hogy az európai kohéziós politika módosítandó lenne 2013 után. Egész egyszerűen más kihívásokkal állunk szemben, mint 10-15 évvel ezelőtt. A frakcióm számára elsődleges a szolidaritás, a régiók közötti szolidaritás, amelyből nem engedünk. Egyik oldalról ez azt jelenti, hogy minden régió részt kell, hogy vegyen a kohéziós politikában, erre lehetőséget kell biztosítani. Továbbá nem szabad visszaállamosítani vissza államosítani, egy nemzeti színre vinni, szintre vinni a kohéziós politikát. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan megközelítés, amelynek segítségével a polgárok identifikálhatják magukat, azonosnak érezhetik magukat az Európai Unióval. A következő években azt kell, hogy a középpontban álljon, hogy megnézzük, hogy milyen prioritásokat kell támogatni az európai kohéziós politikának. Nem lehet mindent és mindenkit európai pénzekkel támogatni a jövőben. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúra építésre van szükség, különösen az új tagállamokban. Koncentrálnunk kell a kutatás, az innováció fejlesztésére, és szem előtt kell tartanunk azt, hogy a klímaváltozás, a demográfiai kihívások, a globalizáció, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyeket a jövőben is meg kell válaszolnunk az európai kohéziós politikával. feladatunk az kell, hogy legyen, hogy a városi fejlesztés, a városfejlesztésre koncentráljunk. Nem azért, mert a vidéki területeket nem tartom fontosnak, hanem egyszerűen azért, mert tudjuk, hogy a polgáraink 80%-a városokban él. Ezeket a területeket azonban a kohéziós politikában nem igazán kezeltük megfelelő módon, a vidéket pedig ugye tudjuk a, a, az agrárpolitikai eszközökből is kerül kezelni. Ez egy megközelítés lehet, hogy ez sikerül, azt nem tudom, de mindenképpen vállalnunk kell a feladatot. Kicsit kitérő volt a biztos úr válasza, de szerintem itt nagyon fontos az is, hogy az embereket magukat támogassuk a kohéziós politikában. Ez azt jelenti, hogy a képzésbe, a szakmai képzésbe kell fektetnünk, élethosszig tartó tanulás a motto ezen a területen. Persze ez azt is jelenti, hogy az európai szociális alap bevonásra kell, hogy kerüljön a kohéziós politikába. Nem szabadott olyan gondolatokat követnünk, hogy itt esetleg eltérünk kell cselekednünk, mint a szociális alappal. A határokon átnyúló együttműködés nagyon fontos, a megerősítésre itt mindenképpen szükség van, és a bürokrácia egyszerűsítésre is köszönöm. Krell asszony, nagyon szépen köszönöm. Az ALDE nevében két percre szeretnék szót adni Jusmanova asszonynak. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A vita a strukturális alapok reformjáról eh, kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy milyen mértékben lesz képes megfelelő pénzügyi eszközökkel rendelkezni az Unió, illetve megfelelő emberi és eh, gazdasági erőforrásokkal. Egy kohéziós politikát alakítottunk ki, ami az állampolgárok jólétét biztosítja. Ez a politika a múltban és ma is nagyon is jól mérhető eleme volt az európai szolidaritásnak. Igen, vannak drasztikus különbségek a különböző európai térségek között, és van egy aggasztó tendencia, ami súlyosbít egyes területeknek a, a helyzete súlyosbodik, ami elszigeteléshez vezethet. Az unió legszegényebb tagállamaiban különösen fontos ez, és gondolok itten az alacsony jövedelmű régiókra meg kell értenünk, hogy a strukturális alapok önmagukban nem egyetemes gyógyírt jelentenek. Megfelelő forrásokkal kell rendelkezni, de hogyha két oldalú megközelítést alkalmazunk, akkor van mód a belső differenciálásra az unión belül. A záradéka csökkentett támogatása azon országok esetében, amelyek nem mutatnak megfelelő javulást fontos lehet. Fontos, hogy megfelelő intézkedéseket alkalmazni, olyan intézkedéseket, amelyek nemzetek feletti lehetnek. Az alacsony és a magas GDP-vel rendelkező országok együtt dolgozhatnak és a foglalkoztatás megint csak egy jele, fontos eleme, ami mutatja a kohéziós politika megvalósulását. Köszönöm szépen. A zöldek nevében szeretnék szót adni két percre Schröter asszonynak. Köszönöm szépen. Biztos úr, keveset hallottunk arról, hogy milyen jelentőséggel bír a kohéziós politika. Ez az egész európai politikának a központi eleme. Ez az, ami összetartja Európát tulajdonképpen. A szolidaritás szimbóluma ez, és a nemzeti egoizmus legyőzésének szimbóluma. Minden régió számára eszköz ez. Éppen ezért itt az Európai Parlamentben megvan az a nagy és komoly aggályunk, hogy ez a szolidaritási mechanizmus egész egyszerűen felmondásra kerül, mivel nem tanúsít az jó irányítást, hogyha a bizottság titkos stratégiai anyagokat készít, nem pedig nyíltan nyilatkozik arról, hogy ezt a szolidaritási mechanizmust hogy folytathatnánk az előttünk álló nagy kihívások tükrében, gondolok itt a klímaváltozás, a demográfiai kihívások témájára, mindezt csökkenő államháztartási eszközökkel, ugye. Reformra van szükség, fenntartható fejlődést kell biztosítani a régiókban. Ezt kell, hogy elérjük a reformmal. Nem top-down politikára van szükség, mint ahogy ez az earmarking, ez a felpártigázási mechanizmus mutatja. Megfelelő partnerséget kell kialakítani Ismerjük ezeket a folyamatokat, meg van ugye a LEADER módszer a vidékfejlesztés területé, ez egy kitűnő módszer annak érdekében, hogy elősegítsük a fejlődést. Ez nagyfokú elfogadottsága jár együtt adott régiókban. Bátor bizottságra van szükség, a bizottság mondjon igent a szolidaritási mechanizmusra, és arra, hogy a régiók azok, akik meghatározzák, hogy milyen, hogyan, milyen irányba, hogyan akarnak fejlődni, és nem a központi kormányok ezek. Köszönöm szépen, Schröter asszony. Az ECR nevében szót adok két percre Vlaszak úrnak. Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! a jelenlegi kohéziós politika végül is él. Ez folyamatosan változik, hiszen az Európai Unió is változik. A tagállamok is változnak, a különböző vélemények is változnak, így a kohéziós politika is folyamatosan változásban van. A kohéziós politika változása több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. Először is szeretném elmondani, hogy az Európai Unió legkevésbé fejlett régióit kell segítenünk, nekik kell lehetőséget adni, hogy mondjuk a közlekedési infrastruktúrájukat javítani tudják. Így tudjuk csak jobbá tenni az ott élő emberek életszínvonalát, és természetesen csökkentenünk kell a bürokratikus terheket is, amik csak elpazarolják az európai pénzeket. Kérdezem, hogy a bizottság ezek között, a célkitűzések között hogyan tud majd egyensúlyt találni. Nagyon fontos, hogy a városokra is gondoljunk az európai alapok felhasználásánál. Fontos, hogy az új technológiákra is jusson ezekből az alapokból. Ez a két terület, amit most felemlítettem, mind a kettő beletartozik a Smart Cities, az okos városok vagy intelligens városok agendába. Most, hogy pénzügyi válságot éltünk át, különösen fontos, hogy modernizáljunk, hogy intelligens technológiákat alkalmazzunk, és hogy gazdasági fejlődést tudjunk megvalósítani. Ez amire koncentrálnunk kell, ez az, amibe be kell fektetnünk. És természetesen a városokra és a vidéki területekre egyszerre gondolok. Az intelligens közlekedési rendszerek nagyon fontosak. Ezek tudják majd a szűk keresztmetszeteket megszüntetni. Ezek tudják a városi dugókat megszüntetni. Ezek tudják a városokat emberbarátabbá, közlekedésbarátabbá tenni. Tehát ezekre mind szükség van. Így az emberek könnyebben és biztonságosabban juthatnak majd haza a munkahelyükről. Még egyszer szeretnék visszatérni a gazdasági válságra, és szeretném elmondani, hogy ez a vita sokkal aktuálisabb most, mint valaha is volt. És minden döntést kétszer meg kell gondolnunk, mielőtt elköltjük a pénzeket. Köszönöm szépen. A GUE NGL nevében másfél percre szót adok Angurakis úrnak. Köszönöm szépen. Az Európai Unió kohéziós politikája nem csak, hogy nem csökkentette a régiók közötti különbségeket, hanem meg is növelte azokat. Az Európai Unióban is egyetértés van abban, hogy a statisztikák nem mindig mutatják a valóságot. Sajnálatos módon. A válság idején ezek a különbségek csak nőnek, a 2013 utáni időszakban ezek a különbségek sajnos még nagyobbak lesznek, különösen a hátrányos helyzetű régiókban. a munkaadók csak a tőkét segítik elő, a hasznot hajtják, hatalmas különbségek vannak az egyes régiókban. Ezek a tények léteznek az EU-s stratégiában is új megközelítésre van tehát szükség többek között Görögországban új területi irányításra van szükség. Elő kell segíteni a területi politikát. Azt szeretném, hogy biztosítsuk azt, hogy a munkavállalók érdekeit tiszteletben tartják. Köszönöm szépen, Angurakis úr. Most az EFD nevében négy percre szót adok Bufton úrnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelembe véve a kohéziós politikát 2013 után egy globális Európa reform dokumentumra támaszkodhatunk, és ez egészen megválaszolhatja, megváltoztathatja a jelenlegi eloszlásokat. A feladott területek, a többszintű kormányzás a menedzsment elveket alkalmazhatja. Ez ágazati költségvetéseket kell alkalmazni, nem pedig függetlenül egymástól, mint a jelenlegi struktúrában. A megfelelő nemzeti politikák az erre jogosult államokat viheti jó irányba. Azok, akik a nettó befizetők, azok kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe. Valószínűleg az elkövetkezendő időszakban is ered, ezek eredményeként azok az országok, amelyek a, ö, viselik az uniónak a terheit, mint például az Egyesült Királyság, azoknak kell egyre több tagállamot finanszírozniuk, amelyek jogosultak a támogatásokra. Ez ö, ö, azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságban is egyes térségek nehezebb helyzetbe kerülhetnek az új tagállamoknak megy a támogatások legnagyobb része. Nem meglepő, hogy egyes országok, mint Svájc, Norvégia feladták azt, hogy tagjai legyenek az uniónak, mert nem akarják a szegényebb szomszédokat finanszírozni. A, az uniónak további ambíciói, hogy egyre szövetségi állam centralizáltabb kíván lenni, és a kohéziós politika a területi kohéziót nem azonos módon jutatja el minden tagállamhoz feladják az együttműködést, és inkább a konszolidációt támogatják. Ez sorosítja az, az egyre növekvő bürokráciát egész Európában. A regionális fejlődés, a mezőgazdaság és a globális stratégia ideértve a fokozott bevándorlást is, mint például az Egyesült Királyságban. Az unió költségvetésének nagy részét olyan térségekre kell majd fordítani, mint például Wales. A 2007-2013-as strukturális alap programban is mindenféle bizonytalanságok vannak, hogy lesz-e majd későbbiekben megfelelő alap a finanszírozásra. A kohézió eltűnhet, és nincsen az átmeneti finanszírozásnak még az említése sem. A gazdasági fejlődést kellene inkább finanszírozni. Az Európai Unió költségvetésének a felülvizsgálata azt mutatja, hogy szükséges az, az államháztartás további hitelfelvétele sok államban. A következmények különböző programokat igényelnek, és nagyon sokan elveszik az állásokat annak következtében, hogy a projektek nem valósulnak meg. Az én állampolgáraimnak, az én választóimnak a hatása a valószínűsíthető az Egyesült Királyságra, hogy nagyon nagy hatással lesz az egész politika az egész országra, illetve a mezőgazdasági ágazatra. A Velsziek és az Egyesült Királyságban népszavazást fognak tartani arról, hogy eldönthessék, hogy Westminster vagy Brüsszel -e, ami irányítja őket. Köszönöm szépen, Bafton úr! Úgy látom, hogy Golnis úr nincs a teremben, nincs itt, rendben van. Akkor tovább megyünk a következő hozzászólóra. Markus Piper, két perc. Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Képzeljük el az európai régiókat egy pillanatra európai regionális politika nélkül. Sok vidéki terület és város egyszerűen elvesztené a strukturális változás elleni harcot. A határmenti régiókat magára hagynánk a, az ingázó munkavállalókkal és az infrastruktúrával együtt. A szociális politikát nem, a szociális politika sem profitálna a mi politikáinkból. A KKV-k nem igazán tudnának bekapcsolódni nemzetközi hálózatokba. Hölgyeim és uraim, Európa regionális politika nélkül azt jelenteni, hogy egyszerűen arculatukat vesztenék a régiók. Éppen ezért irritálnak minket a bizottság megközelítései. Nem szabad, hogy szociális monopólium legyen a bizottság a régiók nélkül. Olyan támogatási politikát követelnek, hogy csak a legszegényebbeket támogassuk. Ez azt jelenteni, hogy az európai összefüggéseket szem előtt, szem elől vesztenénk, és a renacionalizáció hibájába esnénk. Hogy a bizottság anyagai nyilvánosak-e vagy nem, a bizottság ezen politikáját az Európai Parlament nem tudja feltétlenül elfogadni. Tehát nem szabad a régiókat figyelmen kívül hagyni. Új kihívások vannak a környezetvédelem területén, a demográfiai változás területén, a demográfia területén megfelelő támogatási struktúrákra van szükség. Fontos, hogy mérhetőbbek legyenek a regionális támogatások, azt én is támogatom. Azokat a tagállamokat meddig meg kell büntetni, akik nem mutatják ki a pontos eszközfelhasználást. Nagyobb fokú transzparenciára van szükség, elő kell segíteni a kohéziós politikát, ezt mindenképpen támogatni fogjuk. Azonban az olyan törekvések ellen mindenképpen védekezni fogunk, amely szétrombolja a regionális politikát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Piper úr. Most másfél percre megadom a szót Jorgos Stavrakakisnak. Proedre. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik eddig szóltak hozzá, és én is azt szeretném jelezni, hogy nem fogadhatunk el egy olyan kohéziós politikát 2013 után, ami diszkriminációt hoz létre az Európai Unió különböző térségei között, mint például ahogy a kettes célkitűzés feladása jelentene. És az újra nemzeti államosítása a programoknak ugyancsak nem elfogadható, illetve a közösségi program programokat kell megvalósítani. A mi kohéziós politikai látásmódunk, ez egy olyan európai közös politika, amit valamennyi Európai Uniós régóban alkalmaznánk. És egy olyan politika, amihez megfelelő pénzügyi eszközök is társulnak, hogy a célok megvalósíthatóak legyenek illetve eh, egyszerűsített eh, szabályok eh, szerint működne, ami további hozzáadott értéket jelentene. Azzal a dokumentummal, amely hivatalos azt tapasztaljuk, hogy nem történik hivatkozás a kohéziós politikára, miközben ez a par excellence eszköze az e- Lisszaboni célok elérésének. Azt is megállapíthatjuk, hogy a kohéziós politika volt a kiinduló pontja az európai kilábalási politikának. Szolidaritási politikáról van szó, ami minden európai állampolgárhoz szól, függetlenül attól, hogy melyik térségben élnek. Sajnálatos módon az Európai Bizottságban úgy tűnik, hogy ezt elfelejtik, és nem veszik figyelembe, hogy az javaslataikkal a tartalmát módosítják a kohéziós politikának, de mi emlékeztetni fogjuk erre a ö, minden egyes esetben. Köszönöm, egy percben, Törer úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! A regionális és strukturális támogatás sok nem mások, mint a gazdaságpolitikai gyakorlatban történő megjelenése. A településeken, a régiókban olyan szereplők tevékenykednek, akik szoros együttműködést folytatnak egymással. Éppen ezért ezt az integrált megközelítést az egész Európai Unió számára mindenképpen meg kell tartani fel szeretném kérni a bizottságot arra, hogy a jövőbeni kohéziós politikában nagyobb figyelmet fordítson a kis és középvállalkozásokra, és az önkormányzatokat, településeket jobban vonja be a jövőbeni kohéziós politikába. Tehát mindenképpen szükség van befektetésekre, infrastruktúrális befektetésekre, de lehetővé kell tenni azt, hogy az innováció, technológia, transfer a KKV-k számára hozzáférhető legyen, és a jövőben egy, lehetővé kell tenni azt, hogy a munkahelyek megvalósítását támogassuk, erről kell, hogy szó legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Törer úr. Megadom a szót egy percre Alfonszi úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Most már hallanak, nagyon jó. Köszönöm, elnök úr. A zöldek frakció nevében a, a kohéziós politika az egyik legfontosabb az unión belül, és ezen belül is a szolidaritás. Európa megerősödik minden olyan esetben, amikor az európai szolidaritás eh, jut kifejezésre. Ez nekünk alapvető Fontos az következő elveket integrálni, hogy a területi kohézió politikai eh, prioritás, és ennek költségvetési prioritássá kell válnia. Második dolog, hogy a eh, partnerségé a regionális politikában a régió egy újra eh, nemzeti államosítása ennek a politikának nem elfogadhatatlan számunkra a különböző gazdasági és szociális törések vonalakat is ki kell, hogy egy, egyenlítse a városi területek elmaradott részei, vagy a vidéken területek, ahol például a szigeteknél, ahol eleve strukturális nehézségek vannak. Végezetül megfelelő, differenciált kohéziós politikára van szükség az unión belül a térség gazdagságának megfelelően. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, most másfél percre megadom a szót Ernst asszonynak. Köszönöm szépen. A jelen vita központi kérdés az Európai Unió karakteréről szól. Arról van szó, hogy a piacot vagy a szociális politikát segítsük elő. A bizottság eddigi elgondolásai a kohéziós politika összefüggésében elfogadhatatlanok. Erősíteni kell a régiókat, a kohéziós politikát. Európának többet kell tennie a különböző fejlettségbeli különbségek legyőzésére. Az, hogy a jelen kohéziós politikát legalább részben renacionalizáljuk, ez bizonyos régiók számára, különösen a volt kelet-német régiók számára is többek között súlyos következményekkel bírna. Az Európai Unió legutóbbi bővítései nagyobbá tették a különbséget az európai régiók között. Nagyon fontos az, hogy a szociál-gazdasági támogatások és támogathatóság olyan régiókban is elismerhető legyen, ahol a 75%-os határt éppen túllépjük. A 2013-as időszak utáni támogatás csökkentés elfogadhatatlan lenne ezen régiók számára. Városi támogatások elősegítésére is szükség van, ez is elengedhetetlen, mivel hatalmas lehetőségek vannak itt a gazdaság és a pénzügyek számára is a városokat ugye nagyon érintett a gazdasági válság. Nézzük még a határmenti régiókat. Én keletnémet képviselő vagyok, el kell, hogy mondjam, hogy ott nagyon sok befektetésre van szükség, és komoly aggájaim vannak, hogy a bizottság itt csődöt mond. Köszönöm szépen. Obermeier úr a szó. Danke, Präsident. In... Köszönöm szépen. Valószínűleg ön is hallotta, önök is hallották, vagy a bizottság is hallotta, hogy nagyon nyugtalanok vagyunk a regionális bizottságban, melynek értelmében a bizottságnak van egy titkos anyaga október óta, szeptember óta. Ez a 2013-tól 2020-ig tartó időszak költségvetési felülvizsgálatát taglalja, amelyben hatalmas fordulatot várunk. A regionális politikai eszközök szektoriális megközelítés tárgyát képeznék majd. Ez hatalmas korlátozást jelent a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása vonatkozásában, amely igazából ellenében megy a Lisszaboni stratégiának is a cél kettes, cél, a kettes célú régiók, tehát a versenyképesség és hasonló célok megvalósításának kötjük meg, vagy ez nem valósul meg tehát. Ez a javaslat arra vezethető vissza, hogy az új és jövőbeni tagállamok támogatandósága, támogathatósága olyan magas szintű, hogy új politikára van szükség, a gazdaság ösztönzését mindenképpen elő kell segíteni. Magától értetődő az, hogy itt már előre utalunk Törökország csatlakozására, és ezt már be is tervezzük, hogy hatalmas pénzeszközökre lesz szükség, amennyiben Törökország csatlakozik. Azonban a regionális politika, kohéziós politika sikere. Ott vagyunk a legközelebb a helyi gazdasági problémákhoz. Hatékony befektetésekre van szükség, a regionális komponens bevonása nélkül a gazdasági válságot sem tudjuk megoldani. Barozó úr válasza a Hübner asszony levelére nem igazán meggyőző, éppen ezért konkrét állásfoglalást kérek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kadek Président, mes chers collègues, Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A mi frakciónk eh, mindenképpen az erős kohéziós politikát és a jó finanszírozott kohéziós politikát eh, támogatjuk azért, hogy az európai térségek konvergáljanak. Ahhoz, hogy hatékony legyen ezt a politikát, meg kell erősíteni és meg kell reformálni. Az Európai Bizottsággal együtt teljesen átláthatóvá kell, hogy tegyük. Nagyon örülök annak, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottságunk létrehozott egy gondolkodó csoportot a kohéziós politikáról. A 2013 utáni időszak és ennek a politikának a jövője valamennyi résztvevőt be kell, hogy vonja a tagállamokat, a régiókat, a parlamentet, a bizottságot nem szabad gyengíteni vagy megszüntetni a regionális vagy a helyi szinteket, amelyek ennek a politikának az értelmét adják. Pénzügyi szempontból egy nagy bizonytalanságot tapasztalunk jelenleg az, a tekintetben, hogy mi lesz a jövője ennek a politikának. A finanszírozási keret bizonytalan, és a kilátások is fontos stabil finanszírozást adni ennek a politikának elengedhetetlen továbbá, hogy elutasítsunk minden újra nemzeti szintre vonását ennek a politikának a strukturális alapokat, illetve semmivé tenni a regionális elemét ennek a politikának. A bizottságtól egy egyértelmű voluntarista álláspontot várunk, és egy fehér könyvet a területi kohézióról az alapoknak az elosztása tekintetében nem egyenlősdit akarunk, hanem igazságosságot pénzügyi szempontból, harmonikus fejlődést, ami a figyelembe veszi az egyes területek különböző helyzetét nem szabad, a, hogy csak a leghátrányosabb helyzetű, legszegényebb területekre koncentrálni, hanem minden régiót, a tengeren túliakat is be kell vonni, és a helyi tárgyalófeleket kell megfelelően kiválasztani, és csak így lehet az európai strukturális alapokat e, igazságosan és hatékonyan elosztani. Köszönöm szépen! Egyben, egy percben Cortez úr. Komisario. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is engedjék meg, hogy üdvözöljek minden olyan szervezetet, amely most Kopenhágában van, a civil szervezeteket is, hogy a klímaváltozás ellen harcoljanak. Nekünk most itt az a feladatunk, hogy a kohéziós politikával foglalkozzunk. Úgy gondolom, hogy a politika újra nacionalizációja ellen fel kell lépnünk. Mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a régiók rendkívül fontos szerepet játszanak a kohéziós politikában. Jó kormányzásra van szükség még hozzá több szinten. Csak így tudjuk a megfelelő regionális fejlesztést biztosítani. Az átmeneti időszakok és átmeneti intézkedések is rendkívül fontosak ezen régiók életében. Az európai régiók közül vannak olyan régiók, amelyek különböző természeti nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek, és itt vannak a határmenti régiók is. Ezeket külön szeretném kiemelni. Obrigada, senhor president. Figueredo asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Valóban. Végignéztük, hogy hogyan került megreformálásra a költségvetés, illetve a kohéziós politika a mostani válságos időben, amikor nagyon komoly szociális egyenlőtlenség uralkodik. Ebben az időszakban különösen fontos a kohéziós politika mind a gazdasági, mind a társadalmi fejlődés szempontjából. Egyértelmű célkitűzéseket kell kialakítanunk, és a közösségi politikák nemzeti szintű kisajátítása elfogadhatatlan, legyen szó mezőgazdaságról vagy halászatról. Természetesen segítenünk kell azokat a régiókat, amelyek támogatásra szorulnak. A kohéziót mindenképpen meg kell tartani, és olyan cselekvéseket kell finanszíroznunk, amelyek valóban kapcsolatban állnak a kohéziós politikával. Az Európai Unió 2020-as stratégiája például nem feltétlenül a kohézióról szól, hanem inkább a fenntarthatóságról. Úgyhogy nem tudom, hogy a kohéziós kritériumokat hogyan tudjuk majd valóban figyelembe venni 2013 után. Teixeira úr, parancsoljon! szépen, tisztelt eh, biztos úr, kedves eh, eh, képviselők. Fontos, hogy sürgős ez a vita. A jövőben hozzá kell járulnunk az átláthatósághoz és a fenntarthatósághoz. 2013-as pénzügyi előirányzatot a szolidaritásra és a kohézióra kell építeni Különösen olyan területek, mint Madeira egyre nagy nehezebb helyzetben van, és igénylik az ilyen jellegű támogatást. Egyes ö, ö, dolgokat sosem szabad elfelejtenünk, hogy a kohéziós politikáról beszélünk. A biztos azt mondta, hogy vannak olyan aspektusok, amelyek ö, döntő fontosságúak, a nagyobb rugalmasság, az egyszerűsítés ö, és a megfelelő eredmények elérése a politika útján de vannak olyan ügyek, amelyek aggasztóak. Az ultraperiférikus térségek igényei. Erre ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Amikor régiókkal ra gondolunk, akkor alternatív megoldásokban is kell gondolkodni, mint például a hozzáadott értéket adó ágazatok. Az átorientáló politikák is célt képezhetnek és ezek egyes esetekben ezek nem hoznak megfelelő eredményt. A szomszédsági kritériumnak a figyelembevétele is alapvetően fontos. Tehát mindenképpen a regionális körülményeket kell figyelembe venni e politikánál. És harmadszor a 349-es cikkét kell kiemelnem a szerződésnek, amikor a strukturális alapokhoz való hozzájutásról beszélünk. Éppen azért, mert egyre súlyosabb a szociális-gazdasági helyzet. Ezek a területek folyamatosan nehéz helyzetben vannak, és ezért folyamatos támogatásra van szükségük. Köszönöm szépen, Texeira úr, és akkor most... Olejnicsek úrnak adom meg egy percben szót. Köszönöm szépen. A kohéziós politika ma segít az új tagállamoknak abban, hogy infrastruktúrális fejlődéseket indítsanak el, hogy utakat, vasutakat építsenek. Így tehát ennek a politikának köszönhetően új munkahelyeket is teremtünk, befektetünk a jövőbe, és megfelelőképpen odafigyelünk a környezetvédelemre is. A kohéziós politikánál egy alapvető kérdést kell figyelembe venni, méghozzá azt, hogy mi történik vajon 2013 után. A parlamentnek egyértelműen ki kell mondania, hogy milyen irányba szeretne elindulni, és hogy a politika 2013 utáni újra nacionalizálását nem tudjuk elfogadni. Hogyha megnézzük, hogy hagyományosan hogyan próbáljuk segíteni a lemaradott régiókat, akkor azt látjuk, hogy mindig is az innovációt, a kutatást próbáltuk fejleszteni, minőségi munkahelyeket próbáltunk teremteni, és megpróbáltunk fellépni a globális felmelegedés ellen. A kohéziós politikának a vidéki területekre jobban kellene koncentrálnia, és a régiókat is, a makrorégiókat is figyelembe kellene vennie.

Köszönöm szépen, Deutsch úr. Egy percre Álvesz úrnak adok szót. Ez az Európai Unió egyik fő eszköze. Annak biztosítása érdekében, hogy minden európai polgár azonos esélyekkel bírjon, teljesen mindegy, hogy hol is él. Ez az európai érzés szempontjából is nagyon fontos. Ez a hatékonyság egyik fő eszköze. Hallhattunk, hogy a bizottság híres hírhet nem hivatalos dokumentumáról, meg hogy abban mi szerepel. Nem tudjuk elfogadni, hogy így renacionalizáljuk a kohéziós politikát. Arra van szükség, hogy minden tagállam kreatívan részt vehessen a folyamatokban. Biztos úr is tudja, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében szükséges az, hogy a regionális politika figyelembe vegye a szélsőséges területeken elhelyezkedő régiók igényeit. Köszönöm szépen Áves úrnak, és Kelly úrnak adok szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Mint ahogy kollégáim is elmondták, én is látom, hogy milyen tendenciák mutatkoztak meg az említett dokumentumban, és hogy ezzel kapcsolatban milyen változások történtek. A legnagyobb aggájaim tulajdonképpen arra vonatkoznak, hogy a versenyképességi célkitűzésekkel mi történik. A versenyképességi célkitűzések alapvető fontosságúak a regionális fejlesztés szempontjából. Úgy gondolom, hogy a technológiai parkok is rendkívül fontos szerepet játszanak, hiszen ezek tudják az intelligens gazdaságot előrevinni, úgyhogy ezeket a jövőben is támogatni kell. Ezen kívül a kohézió tulajdonképpen a régiók összefogására való. Úgyhogy arra kell gondolnunk, hogy a regionális szinten nagyon különböző a szint itt az Európai Unión belül, óriási bevétel különbségek vannak a régiók között. Hogyha megnézzük az országok GDP-jét, az nem mindig megfelelő. Egy kicsit inkább le kellene bontani ezt régiókra, és talán nem is a GDP-t, hanem a vásárlóerőt kellene nézni. Ugyanis nagyon sok olyan régió van, ahol a vásárlóerő messze lemarad az átlag után. Ami a fehér könyvet illeti, igenis szükség van a fehér könyvre, és ki kell mondanunk azt is, hogy az és a regionális fejlesztés szinergiáiban komoly lehetőségek rejlenek. A vidékfejlesztési politikát én úgy képzelem el, hogy ez nem válik le a kohéziós politikától, hanem jobban kapcsolatban van ezzel, sőt a káppal is szorosabb kapcsolatban van. Ugyanis a vidékfejlesztés és különösen a kis gazdaságok megsegítése nagyon fontos, mert ezek fontos részei a társadalomnak. És végezetül azt is szeretném elmondani, hogy sokkal többet kellene tenni a csalás leküzdésére. Tudom, hogy az elmúlt években voltak előrelépések, de hát garantáljuk már valahogy, hogy az a pénz, amit az EU elküld, az valóban oda kerül, ahova annak mennie kell. Így tudunk mindenhol az embereknek jobb életlehetőségeket biztosítani itt az Európai Unióban. Köszönöm szépen, Kelly úr. Kedves kollégák, most a spontán hozzászólások következnek. A Catch the Eye következik. Nagyon sokan kértek szót a spontán hozzászólások keretein belül, úgyhogy lezártam a listát, és Lukás Jeska lesz az asszony lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Portakarpace térséget képviselem Lengyelországból. Sok új vállalat van, és dinamikus fejlődés, és új business centerek is nyíltak, többek között van egy repülésügyi völgyünk is. De a térség egyébként nagyon szegény, éppen ezért próbáltuk kihasználni a különböző programokat nem fegyverekre vagy jótékonyságra van szükségünk, hanem és nem konkrét támogatási formákra, hanem megoldásokra van szükségünk. Azt szeretnénk, hogy a finanszírozási prioritások változása ne hirtelen legyen, hanem finom átmenettel valósuljon meg. És a régióknak kell megvalósítaniuk a kohéziós politikát és ez hozhatja a legjobb eredményt. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a kohéziós politika egyben üzenet is az állampolgároknak. Köszönöm szépen. Egy percben Ferhelyen asszony következik. Die regionalen Strukturförderung ist ein wesentliches Instrument. A regionális struktúrák a kettes célú támogatások a gazdasági fejlődés motorját jelentették sok régióban. Ez nagyon fontos eszköz a strukturális változás leküzdése szempontjából is. Európa a polgárok szempontjából itt érezhetővé, foghatóvá válik. Világos, egyértelmű és transzparens struktúrákra van szükség a kohéziós alapok területén, jobb ellenőrzésre, annak érdekében, hogy hatékonyan használhassuk fel a rendelkezésre álló eszközöket. A kohézió, a gazdasági, szociális fejlődés közelítés az Európai Unió egyik fő célja. Éppen ezért eh, ezeket az eszközöket a jövőben nem gyengíteni, hanem erősíteni kellene. A kohéziós politika Európában eh, hatékonyabb kell, hogy legyen, átláthatóbb kell, hogy legyen, és a tagállamok felelőssége is nagyon fontos. Éppen ezért az addicionitásnál kell maradnunk, nem szabad azonban az, hogy a strukturális alapokat, a strukturális eszközöket renacionalizáljuk. Azt szeretném, hogy a bizottság megfeleljen ezen követelményeknek. Köszönöm szépen, Verhelyen asszony. Von úrnak adok szót egy percre. Thank you, President Wales is probably the most... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Wales az egyik legpozitívabb európai terület az Egyesült Királyságban. Éppen ezért minden egyes közösség és szinte minden egyes személy és nagyon sok szervezet részesül az európai támogatási alapokból. Éppen ezért, hogyha az új javaslata a bizottságnak eh, megvalósul, akkor szerintem ennek komoly következményei lesznek olyan területekre, mint Wales és természetesen hatalmas eh, pénzügyi és szociális következménye is lesz ezekre a térségekre nézve. Ezért eh, létfontosságú, hogy a parlament valamennyi a tagja arra ösztönözze a bizottságot, hogy olyan javaslatot tegyenek, amik elfogadhatóak számunkra ami lehetővé teszi minden egyes térségnek egész Európában, hogy hozzájusson a strukturális alapokhoz, amennyiben ennek a feltételeknek megfelel. Ez 2013 után kell, hogy legyen egy átmeneti időszak is. Köszönöm, Vern úr. Gorris úr megérkezett akkor végül is? Akkor majd ö, de csak egy percben azért megadjuk a szót önnek. Igen, köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam kollégáim hozzászólásait. Szerintem két dolog derül ki ezekből a hozzászólásokból. Az egyik az az, hogy milyen titkosan kezelik a bizottságnak a nem létező dokumentumát, ezért is várjuk a bizottságnak a magyarázatait. A másik pedig ez a nagyon furcsa elem, hogy úgy tűnik, hogy újra definiáljuk a kohéziós, területi kohéziós politikát, egészen új vonalak mentén, amiből nagyon kevés dolog látható, és alig van valami köze a kohézióhoz. És a külpolitika is ide tartozik, tudom, hogy prioritás a főképviselő számára, de természetesen sokkal kevésbé ezen a területen. Ami pedig a közös mezőgazdasági politikát illeti, ezt már nagyon nagy mértékben feláldoztuk a piac törvényeinek. De hát nagyon figyelemre méltó lenne az, hogyha a bizottság világosan pontosan pontosítaná, hogy mik is az valódi célkitűzései, és a, ö, szerintem a klímaváltozás nem a kohéziós politika része. Köszönöm szépen. Palone úrnak adok szót egy percben. Köszönöm szépen. Egyetértek azokkal a kérdésekkel, amiket kollégáim feltettek. A gazdasági válság visszavetette a gazdasági fejlődést, és csak akkor mondhatjuk azt, hogy véget ért a válság, hogyha visszatérünk arra a foglalkoztatási szintre, ami az előtt volt érvényes. A becslések azt mondják, hogy ez valamikor 2010-ben történik majd meg. Megfelelő beruházási politikára van szükségünk, és az is fontos, hogy megmaradjon a második célkitűzés ugyanolyan szinten, mint ahogy eddig működött, mert ez segítette a régiókat abban, hogy kilebajjanak a válságból. A második célkitűzés nagyon fontos Olaszország számára és más, és más tagállamok számára is, mert ez tényleg segíti a regionális fejlődést azokban a régiókban, amelyek némiképp le vannak maradva. A célunk az, hogy csökkentsük a, régió, a régiók közötti különbségeket, úgyhogy igenis fontos a második célkitűzés mind Olaszországnak, mind Dél-Európának. Köszönöm szépen, Pallone úr. Redner úr következik, egy perc. Illetve Redner asszony, mondja az elnök. Sokan, szinte mindenki az európai szociális modellről beszél, azonban ez a kohéziós politikában nem igazán jelenik meg, éppen ezért én azt szeretném, hogy az európai strukturális politikából válasszunk ki valamit, az európai szociális alapot, és ezt erősítsük meg és alakítsuk ki rugalmasabban. Az eszközök emelése, rendelkezésre álló eszközök növelése elengedhetetlen ehhez. Ezzel tudnánk az a régiók számára is megfelelő eszközöket biztosítani, akik gazdaságilag nincsenek lemaradva, és a struktúrálpolitika nem vette őket eddig figyelembe. A szociális alap ezzel a munkaerőpiaci problémákat, a munkanélküliséget, a nők alacsony szintű foglalkoztatását, a korai iskola elhagyókat is segíteni. Köszönöm, most pedig Kratza, azt hogy 11 percben. Köszönöm. Ami engem illet, én úgy gondolom, hogy a parlamenti szakbizottságunk egy nagyon fontos döntést hozott, amely egyébként azért is fontos, mert több javaslat volt, amelyek eh, ezzel a politikával kapcsolatosak voltak, és nem csak a hatékony kohéziós politikát érinti 2013 után, hanem meghatározzák az unió karakterét, jellegét is. Ez a vita eh, és ez a gondolkodás egy olyan kontextusban történik, ami nagyon sajátos. Egyrészt egy lépést teszünk előre a Lisszaboni szerződéssel, és ugyanakkor még éljük a egy pénzügyi gazdasági válságnak a következményeit. És most már azt is értjük, hogy mennyire fontos, hogy az európai szolidaritás megvalósuljon és, megép, és befejeződjön a belső piac építése. Egy kérdést szeretnék megfogalmazni a bizottságnak. Szeretném, hogyha egyértelműen nyilatkozna a két kérdéssel kapcsolatban, ami foglalkoztatja a parlamentet, és osztom a kollégák aggodalmait. Szándékoznak-e innovatív javaslatokat tenni, amiket mi elfogadhatunk majd, és van-e egy olyan törekvés, hogy az európai politikát nemzeti szintre vonják? És a másik, hogy mi a sorsa a kettes célkitűzésnek, mert ez az, ami fontos, egyes térségek versenyképességéhez és a belső piac szempontjából. A palabra por un minuto el señor. Egy percben Kalembach úr kapja meg a szót. Señora Kalembach. Herr Präsident. Köszönöm. Elnök úr. Az Európai Parlament, az Európai Unió feladata az, hogy megteremtse annak keretfeltételeit, hogy az emberek minden tagállamban, minden régióban a legmagasabb életminőséget élvezhessék. Ennek előfeltételei nagyon különbözőek Európában, éppen ezért erőteljes, kielégítő módon finanszírozott kohéziós politikára van szükség. Az eddigi elgondolások amelyek egyfajta letérést tartalmaznak erről az útról, azokat elutasítjuk. Renacionalizációra nincs szükség, minden európai régió támogatására van szükség, a hátrányos helyzetűek támogatására is, és a pozitívan fejlődöttek, fejlettek számára is, hiszen az elért eredményeket nem szabad veszélyeztetni. Átlátható támogatási rendszerre van szükség olyanra, amely nem bonyolult támogatási rendszert és a pénzeszközök korrekt felhasználását teszi lehetővé. Európaian kell gondolkodnunk, regionálisan fellépvén. Yes. Köszönöm szépen Kádenbach asszonynak. Matula úrnak adok szót. Egy perc. Mulțumesc, domnule președinte. Consider această dezbatere privind viitorul politicii. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy a kohéziós politika 2013 utáni jövőjéről szóló vita rendkívül hasznos vita különösen figyelembe véve azt, hogy gazdaságilag válságos időszakot élünk. A különböző régiók közötti fejlettségi szint nem ugyanolyan, a különbségek óriásiak, így a kohéziós politikára szükség van. Nagyon fontos, hogy a régiók közötti különbségeket valahogy le tudjuk csökkenteni, és ezt sokkal gyorsabban kellene megtenni. Az utóbbi időben a régiók felzárkóztatása lelassult, és úgy vélem, hogy a helyi és regionális szintet nem megfelelőképpen vontuk be ebbe a munkába. A régiók úgy érzik, hogy lassan, de biztosan elfeledkezik róluk az Európai Unió a tagállamok saját nemzeti gazdasági politikáikkal megpróbálják segíteni ezeket a régiókat, de hát a kohéziós politikát is be kellene vonni ebbe a munkába. Romániában, országomban nagyon komoly szükség van 2013 után is a kohéziós politikára. Megpróbáljuk összehozni az európai strukturális regionális alapot és a nemzeti finanszírozási lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Matula úr. Papalopoulos asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A kohéziós politika egy emelőerőt képvisel azért, hogy az európai szolidaritás és kohézió jobb legyen. Az európai válság, pénzügyi válság megmutatta, hogy milyen különbségek vannak, és milyen nyomás nehezedett a legsérülékenyebb csoportokra. Növekedett a munkanélküliség, egyenlő, szociális egyenlőtlenség van, és a jelenlegi válság mindenképpen kihívást képez, mert meg kell erősítenünk az európai szolidaritást olyan politikát kell, hogy létrehozunk, ami regionális és kohéziós politika, és magas, ambiciózus célkitűzésekkel. Fontos, hogy határon átnyúló együttműködés legyen, és kicserélésre kerüljenek a jó gyakorlatok. Nem szabad diszkriminálni, nem szabad újra államosítani, nacionalizálni, nem szabad, nem akarunk bürokráciát, nem szabad a titkos felhasználását megengedni a pénzeknek és a célekre, célokra azt mondjuk, hogy igen, az e, igazságos elosztása az európai alapoknak igen, és a helyi kormányzási szintekre igent mondunk, igent az elkerülhetetlen reformra, oly módon, hogy megfelelő jó finanszírozása valósuljon meg a fellépéseknek, és hogy ez a 2020-as stratégiának is megfeleljen. Azt mondjuk, hogy igen, egy olyan szerződésre, ami az ultraperiférikus rendszereket térségeket Európában és a mediterrán térségben megfelelően kezeli. Köszönöm, Papadopoulou asszony. Luhan úré a szó. A többszintű kormányzás megjelenése azzal jár együtt, hogy több koordinációra, koordinációs mechanizmusra és platformra van szükség. A helyi hatóságok gyakran szociális gondokkal állnak szemben olyanokkal, amelyeket olyan politikák hoztak magukkal, amelyeket ők nem tudnak befolyásolni. Nagyon nehéz megbecsülni a hosszú távú hatásokat, az európai projektek hasznát, olyanokét, amelyeket egyszerre hajtunk végre. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság hogy kívánja támogatni a helyi hatóságok erőfeszítéseit annak érdekében, hogy integrált, fenntartó fejlődési stratégiát valósítsanak meg figyelemmel azokra a szükségességekre, szükségességekre, amelyeket külső dolgok befolyásolnak. Milyen rendszert kíván kialakítani az Európai Bizottság ellen? Muchas gracias, señor Luján. Y ya... Luhán úrnak köszönöm szépen, és lezárásképpen megadom a szót Szikerszki úrnak polityka spójności to filar polityki rozwojowej. köszönöm szépen a kohéziós politika a fejlődési politika egyik pillére és megerősíti a régiókat, a helyi ö, csoportokat. Az én értékelésem szerint két szélsőséget ö, tapasztalhatunk. Vannak, akik túl sokat akarnak ebbe a politikába vinni, mások pedig túlzottan korlátozni szeretnék. Ennek a politikának a fő célja, hogy kiegyensúlyozott fejlődést biztosítson a különböző térségeknek. Egyetlen kohéziós politika kellene a városoknak és a vidéki területeknek. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy a legutóbb utóbbi bővítéskör nagyon is heterogén volt a, a, vált az unió, ezért azonos esélyeket kell biztosítanunk mindenkinek. Ugyanakkor küzdenünk kell a gazdasági válság ellen, a negatív demográfiai trendek ellen. És egy dolog biztos folyamatos kohéziós politikára van szükségünk, és ezt hozzá kell igazítani a mai kihívásokhoz. Köszönöm. Bauer. Rendben van. Mivel van még némi időnk, és hát elvileg rugalmasnak kell lennünk, még Cikeo asszonynak is meg fogom adni a szót egy percre. Elnök úr, nagyon köszönöm. Egyetértek a kollégáimmal megemlített dolgokkal amikor smart city-kről, okos városokról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy az épületek energiahatékonyságába fektessünk. A 2020-as épületek 90%-a már ma is áll, de azok az épületek, amik akkor fognak még állni. Éppen ezért a regionális fejlesztési kvótákból megfelelő eszközöket kell biztosítani erre, olyanokat, amelyek az energiahatékonyságot elősegítik az épületek vonatkozásában. Úgy is gondolom továbbá, hogy a közösségi közlekedésbe is fektetünk ellen. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Hát igen, nagy lelkűen léptem fel Cikau asszonyjal szemben, ezért Papa Nikola úrral ugyanígy fogok eljárni, és neki is megadom a szót. Köszönöm szépen. Szerintem itt alapvető kérdésekről beszélünk ebben a vitában, de azért van itt valami, amit nem szabad elfelejtenünk. Bizonyos esetekben különböző programokat és bizonyos politikákat össze kell foglalnunk annak érdekében, hogy ezek megfelelőképpen működjenek, de sajnos bürokratikus okok miatt ezt nem mindig tudjuk megtenni. Pedig a szabályokat és politikákat igenis egyszerűsíteni kell, így jobban el tudjuk majd érni kohéziós célkitűzéseinket. Másodszorban azt is szeretném elmondani, hogy a válságból valamilyen módon ki kell lépnünk, és ez a válság nem csak Európát, hanem az egész világot érinti régióinkat meg kell erősítenünk, és pontosan azokat a régiókat kell segíteni, amelyeknek a legkeményebb helyzettel kell szembenézniük. Pontosan ezt kérdezném a bizottságtól, mi történik majd azokkal a csoportokkal, azokkal a régiókkal, amelyek valóban lemaradtak? Mi történik például a fiatalokkal? Mi történik a szegényebb régiókkal? Hogyan tudjuk ezeket a csoportokat és fiatalokat felkészíteni a munkaerőpiacra? Köszönöm szépen! Most pedig a bizottság nevében eh, Szemecski biztos úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is semmi kétség afelől, hogy a kohéziós politika az EU 2020-as stratégia végrehajtásában fontos szerepet játszik. Ez a stratégia számos globális kihívásra ad majd választ. A kohéziós politika kulcsfontosságú, alapvető eszköz, amely az Európai Unió rendelkezésére áll, hogy szembenézzen ezekkel a kihívásokkal. Ezért azok az aggodalmak, mely szerint a kohéziós politika az Európai Uniós átfogó stratégiából kikerülne, vagy attól elválna, ezek nem indokoltak, ezek a félelmek. Másodszor, nagyon sok kérdés, nagyon sok téma merült itt fel. A földrajzi lefedettség kérdése, a kettes célkitűzés kérdése, a megfelelő alapok, az átmeneti eh, eszközök. Eh, ezek a kérdések, ezeket vetették fel a kollégák, és ezekre választ kell adnia az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság szolgálatai és a tagállamok hatóságai, kormányzati szervei között folyik a párbeszéd, vita, és ezek a viták vezetnek majd oda, ezeknek az eredménye, hogy 2010 őszére sikerüljön kialakítani egy stratégiát, és addigra remélhetőleg megfelelő választ találunk a bizottság részéről ezekre a kérdésekre. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani minden kedves képviselőnek, akik kérdéseket tettek föl, hiszen ez is azt bizony, ez ez is azt bizonyítja, hogy a kohéziós politika rendkívül fontos szerepet játszik hosszú távon, és szerepet játszik abban is, hogy a tagállamok és a régiók potenciáját kihasználjuk. Köszönöm szépen a kommentárjaikat, hozzászólásaikat, és ezeket eh, a kérdéseket továbbadom az Európai Bizottság szolgálatainak, munkatársainak, illetve az utódomnak. Az elkövetkezendő hónapokban nyilván sokat foglalkozunk még a kohéziós politika jövőjével. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen a biztos úrnak, ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot, és most fél tizenkettőig megszakítom az ülést, akkor kezdődnek a szavazások.